Καλώς, τότε τα συνοπτικά πρακτικά εγκρίνονται. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής. Elfogadottnak tekinthetjük a következő napirendi pontunk a bizottság alelnökének, illetve külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a nyilatkozata az izraeli katonai művelet a segélyflottával szemben és a gázai blokád címmel. Én szeretném megkérni tehát akkor az alelnök asszonyt, Ashton asszonyt, hogy tartsa meg a nyilatkozatát. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon fontos időben kerül sor erre a vitára Gázával kapcsolatosan. A hétfői külügyi tanácson belül megvitattuk ennek drámai kihatásait, és folyamatos kapcsolatban vagyok az érintett feletekkel. Nagyon fontos kérdés ez az EU számára, különös tekintettel, és különösen, ha megnézzük, hogy hány indítvány került előterjesztésre. Ez a helyzet Gázában elfogadhatatlan és ezt már rögtön az elején is jeleztük. Kilenc ember esett áldozatul nemzeti, nemzetközi vizeken, amit mindenféleképpen kivizsgálni, mégpedig olyan eredménnyel, amit az illető országok, és különösen Törökország is el tud fogadni. Két magas szintű tag is részt vesz ebben megfigyelőként. Az EU szoros figyelemmel fogja kísérni a bizottság eh, megállapításait, mielőtt további következtetéseket eh, vonunk le. Ez eh, a támadás a hajóflottával szemben mindenki érdeklődését kiváltotta. Ez a hajóflotta ugyanis segélyszállítmánnyal tartott Gáza felé. Tisztelt képviselők! Én magam is tapasztaltam három hónappal ezelőtt, én voltam az első politikus, aki az izraeli oldalról látogatott el Gázába egy év óta. Teljesen megrázó volt az élmény. Az emberek ló vontatta szekereken szállították az árukat, az élelmiszereket, miközben Izrael korszerű egyetemekkel rendelkezik, a szomszédságukban gyermekek éheznek az ENSZ segítségére szorul, hogy új iskola, kórház és higiénai berendezések épüljenek ki. Lisztet, margarint beengednek, de csokoládét, friss tejet nem. Újjáépítésre van szükség, és ez a helyzet csak a radikalizmust táplálja számos terméket illegális csatornákon keresztül csempésznek be, és nem azokhoz, akik erre rászorulnak, hanem akik kellő pénzzel rendelkeznek. Nagyon eltérő a Hamas napirendje, és a feszültség egyre inkább elmélyül. A helyzet Izrael és Palesztina és Gáza között egyáltalán nem látszik enyhülni, és súlyos helyzetet jelent. Felmerülnek a kérdések, hogy hogyan biztosíthatjuk a gázaiak mindennapi életét, hogyan tudjuk biztosítani az izraeli nép védelmét, biztonságát. Ezeket a kérdéseket együttesen kell megválaszolnunk, mert egyébként, ha szétválasztjuk őket, akkor csak kudarcot vallunk. Hétfőn megállapodtunk abban, hogy kezdeményezni fogjuk, fogunk konkrét lépéseket Gázában, és ezzel igyekszünk katalizátor hatást kiváltani a béke irányában. A blokádot fel kell függeszteni, és ehhez az izraelieknek és a palesztin hatóságoknak is együtt kell működnie. A politikai paraméterek az, és a helyzet megváltozott a blokád óta. A humanitárius segély, a kereskedelmi áruk és az emberek szabad mozgása mindenféleképpen biztosítandó az ENSZ BT határozata alapján is. És a 2005-ös megállapodás alapján a palesztin a palesztin hatóság és Izrael között és biztosítandó a szabad mozgás. Ez a megállapodás adja az általános keretet. Ahelyett, hogy negatív listákat alkalmaznak, azokat a termékeket kell listára venni, amelyeket nem engednek be a területre és az általam folytatott tárgyalások is ebbe az irányba mutatnak. Az Európai Uniónak Ráfában is van missziója, ezt kéne újra aktiválni, és újabb határátkelő helyeket kell meg, megnyitni, át kell értékelni a missziónkat, és minden tekintetben keményen kell dolgozni, együttműködve az összes érintett hatósággal és szakértővel. Egy felderítő missziót fogunk hamarosan a helyszínre küldeni, hogy foglalkozzunk a gázai helyzettel, illetve az izraeli agályokkal. A blokád fel illetve megszüntetése az első lépés a béke irányában. Egységesen kell fellépnünk Gázában, éppen úgy, ahogy elő kell segíteni a közeledést. Ezek alapvető elemei a két állami megoldásnak, ami a végső cél. Végezetül pedig pozitívként könyvelendő el, hogy az izraeli és palesztin közeledési tárgyalásokat is segíteni tudjuk. A kvartetnek fontos szerepet kell játszania abban, hogy megfelelő irányba csatornázza, terelje az erőfeszítéseinket, és ezzel megteremtve a békét a térségben. Remélem, hogy a parlament is támogat minket ezen törekvéseinkben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és akkor most a frakciók nevében következnek a képviselők. Először is Kassolidis úr másfél percben. Köszönöm szépen ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a kivizsgálás pártatlan legyen, semleges, nemzetközi ellenőrzés alatt. Az első lépés ez irányban gyakorlatilag az izraeliek részéről dölt el. Többre van szükség ahhoz, hogy a nemzetközi bizalmat meg tudjuk teremteni. A blokádot meg kell szüntetni. Obama elnök is úgy nyilatkozott, hogy ez fenntarthatatlan. Ugyanis ebből csak a Hamas húz előnyt. Azokból a nyereséges üzletekből finanszírozza magát, amelyet illegális csatornákon keresztül csempész be az országban. Ugyanakkor viszont a teljes lakosság szenvedi meg ennek, iszza meg ennek a levét. A csillagsalit pedig még mindig fogságban van. Tisztelt főképviselő asszony, Tudom, hogy az ön feladata az, hogy koordináljon, együttműködjön a nemzetközi szereplőkkel abban, hogy megnyíljanak a földi határátkelők, és meginduljon az áru szállítás. Ez biztosíthatja a segélyek eljutását, illetve e, elosztását. Ugyanakkor az újjáépítéshez, illetve a megbékéléshez, a különböző palesztin frakció között is intenzívebbé kell tenni. Végezetül pedig, ami a biztonsági agályokat illeti, illeti Izrael részéről, ezzel is szembe kell néznünk. Köszönöm szépen, és most pedig a szocialista frakció nevében de Kaiser asszony kettő percre. Elnök úr, nem önhöz fordulok ma, és nem is önhöz, Eston, azt mondja, nézzék ezt el nekem, hanem azokhoz fordulok, akik hallgatnak bennünket, akik itt vagyunk a teremben, és azokat, akiket mindez érte, nagyon sokáig csalatkozniuk kellett. De ők felhívtak bennünket, akiket a támadás érte, és abban reménykedtek, hogy Európa megvédi őket. Itt van a handyman, a mobilomon a sok-sok hívás, és ők voltak azok, akik lövési parancsot is kénytelenek voltak végrehajtani. A nemzetközi közösséghez kell fordulni ugyanis nem bíznak az izraeli igazságszolgáltatásban még akkor sem, hogy ha most már nyitottabbak, azt követelik, hogy függetlenek vizsgáljanak, ugyanis nagyon sok minden történt, minden nyomot megsemmisítettek, fényképezőgépeket elkoboztak, hogy a saját verziójukat tudják a világban bemutatni. Gyakorlatilag számos bántalmazásra került sor, és semmit nem tanultak ebből az egészből olyan igazságszolgáltatásban reménykednek, amelyben hihetnek. Néhányan meg is haltak közülük. Azt akarják, hogy a blokád azonnal szűnjön meg. Én azt szeretném mondani, hogy nem fog csalódni ö, bennünk Esten asszony, és most ö, mindezek az emberek ö, ránk vetik pillantásukat, akik az életükkel fizettek, és a parlament elítéli ezt a cselekményt. Igazságot szeretnénk. És ha ezt nem teszik meg, akkor a flotta túlélői ezt nem fogják nekünk megbocsátani. A liberális frakció nevében Rinaldi úr. az áldozatokkal érzünk, de természetesen Izrael is, Izraelre is gondolunk. A nemzetközi közösség kritikus pillantást vetett oda, és éppen ezen oknál fogva mondom azt, hogy készek kell, hogy legyünk arra, hogy meghallgassuk Izraelt, nem szabad a párbeszédet megszakítani, ugyanis hogyha arra gondolunk, hogy a biztonság milyen veszélyben van, akkor nem csak az izraeli kormány, az egész közvélemény is úgy érzi, hogy bizonytalanságban van, akkor erre oda kell figyelni. Izrael biztonságát, jólétét, azonban az erkölcsi jólétét is szeretnénk biztosítani. Ez a mi kívánságunk, meg kell hallgatni Izraelt, és a béke iránti vágy nyilvánvalóan erős, és már évek óta nem érthető ez a politika. Ez nem egy egyedi esemény, egy vörös fonal figyelhető meg, amely végig megy a politikán, az vezetett el ehhez a támadáshoz. A kelet-jeruzsálemi telepek építése a másik példa. És most pedig már tárgyaltunk azzal is, hogy milyen fenyegetésnek teszik ki az arab képviselőket az izraeli parlamentben. Izrael ignorálja a nemzetközi felszólításokat. És így módon eltávolodik a béke perspektívájától, a két állam megoldástól. Ez egy vörös vonal, amely tehát végigvonul a, a politikán, és itt az etika nem játszik nagy szerepet, és pedig az egész nemzetközi közösség elítélte a flotta elleni támadást. És úgy tűnik, hogy ez a politika kisiklott. Meg kell fogalmazni, hogy Európa hogyan gondolkozik most, amikor új instrumentumok is vannak a kezünkben, és az áldozatok láttán muszáj a hangunkat hallhatóvá tenni. Sokan szóltak az embertelenség ellen. Nem szabad, hogy a politika ilyen szégyen teljes lépéseket tegyen. konvendit a zöldek nevében. Elnök úr, Eston asszony, főbiztos asszony, azt hiszem, hogy a teremben mindannyian egyetértünk abban, hogy a flotta elleni támadást el kell ítélni. Azt hiszem, mindenki egyetért abban, hogy az izraeli politika, a jelenlegi izraeli politika, ahogyan az a gyakorlatban megvalósul, hogy mindig ugyanazokhoz az eszközökhöz nyúl, Izraelt oda juttathatja, hogy egy vákumba kerül, és nagyon nehéz lesz ebből kikerülni. A probléma elemzésében egyetértünk. A kérdés az, hogyan tudjuk megváltoztatni ezt a politikát. Ön azt mondta, hogy továbbra is a megbékélésen kell dolgoznunk, a megállapodáson a palesztin erők és az izraeliek között. Ön csoportokról beszéltek, én inkább palesztin erőket említenék és egy dolgot eh, látni kell, akarjuk, nem akarjuk, én nem igazán akarom, nekem nem tetszik, de a helyzet az, hogy a gázai hatóság az nem egy hatóság, hanem maga Hamas. Lehetett volna valami mást is kigondolni, csak éppen a realitás nem ad teret az álmoknak. Meg kell találni a módot arra, hogy a blokádot megszüntessük, és ezt a mentális blokádot is le kell építeni, az izraeliek és a palesztinok között. Van egy javaslatom. Azt mondta, hogy a blokádot meg kell szüntetni nem csak a Rafaki átkelőt kell megnyitni, hanem minden átjárót átjárhatóvá kell tenni. Az Európai Uniónak biztosítani kell a megfelelő ellenőrzést, látni kell, hogy ki ellenőriz a török hadsereggel együtt, kicsit ironikusan mondom, a német, török szól, katonákat közösen el tudom képzelni, hogy közösen ellenőrzik a Gáza felé vezető átjárókat, hogy oda jusson az anyag. csak éppen fegyvereknek nem szabad oda jutni. De menjünk tovább. Nem ö, azt mondják, most németül fogok tovább beszélni, Sokan azt mondják, hogy Németországban, Európában rossz lelkiismerettel rendelkeznek Izrael irányában. Azt kell, hogy mondjam, a rossz lelkiismeret az nem alakít politikát. Attól nem lesz politika. Az ember jó, azt akarja, hogy jó legyen a lelkiismerete, és pártolja Izraelt, akkor meg kell mondani Izraelnek, hogy az, ami most történik a határokon, az egyszerűen az elfogadható mértéken túlmegy. Izrael barátai egyben Izrael kritikusai azok, akik ma nem nem kritizálják Izraelt, azok nem barátai Izraelnek. És az olyan embereket, mint David Kosman, aki Izraelben nagyon helyesen úgy fogalmazott, hogy az, amit Izrael tett, az alapvetően az oka annak, hogy ellentmond mindez annak, amiért Izrael létrejött. Tehát ez egy olyan politika, amely a cionista államnak egyáltalán nem felel meg, hanem éppen, hogy szétrombolja azt a valóságban, és éppen ezért nekünk, európaiaknak nem kell félnünk a kritikától Izrael szemben, és a palesztinokkal szemben sem. Nem kell félni, hogy megmondjuk, igen, szükségünk van az új stabilitásra a régióban, és ez ez az új stabilitás csak akkor lesz elérhető, hogyha mi, európaiak, készek vagyunk arra, hogy olyan erőként jelenjünk meg, amely közvetít közvetít, és egyben rendet is teremt. Rendező erő. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ott soha nem lesz rend, akkor ott ez nem valósulhat meg. Éppen ezért azt kérem mindenkitől, hogy ne csak felszólítsanak arra, hogy mit kell tenni, hanem tegyenek javaslatot arra, hogy mi európaiak Törökországgal együtt, amely oly fontos ebben a régióban hozzájáruljunk ahhoz, hogy konkrét lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy vége legyen ennek a blokádnak. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. És most az ECR nevében Fandálen úr egy percre. Elnök úr, május 31-én kilenc ember vesztette életét, amikor az izraeli hadsereg megtámadta a Mavi Marmara hajót. A segélyakció részvevői egyszerűen arról számolnak be, hogy semmilyen erőszakot nem alkalmaztak, az izraeliek viszont azt állítják, hogy megtámadták őket. Mondjuk azért az izraeliek csak nem azt várták, hogy kávéval és süteménnyel várják őket, amikor helikopterekről leereszkednek arra azokra a hajókra. Tehát az izraeli akció helyett más alternatívák is lehetségesek lettek volna, olyanok, amelyek kevesebb áldozattal jártak volna. Éppen ezért szükséges a sürgős kivizsgálás alaposan ki kell vizsgálni az ügyet, és két külföldi is részt vesz. Rod Chamber az egyik, aki részt vesz a kivizsgálásban. Izrael pillanatnyilag 43 cikket tilt be Gázában a beviteltől. Köszönöm. Most a GUE nevében másfél percre Trienta Filides úr. Elnök úr, május 31-ének reggelén az izraeli hadsereg a levegőből és a tengerről megtámadta a humanitárius segítséget szállító flottát. Kilenc aktivista meghalt, és több tucat megsebesült az akció során. Tőlük is hallottuk a történetet, és a tribünön is néhányan ott ülnek közöttük. Ez nem az első karom, hogy Izrael sárba tipori az emberi jogokat. Több napon és éjszakán át eh, tartották tűz alatt a gázai övezetet. Több ezer embert öltek meg, szétverték az infrastruktúrát, és csak por és hamu maradt a gázai övezetből. Az Izrael ilyeknek valaha felelősséget kellett vállalniuk ezért. Minden nap aláássák a nemzetközi szervek munkáját. Hat évtizede semmilyen felelősséget nem vállalnak. Tovább építik a falat, tovább építik a településeiket, elűzik a palesztinokat Kelet-Jeruzsálemből. Volt olyan, hogy Izrael ezen égbe kiáltó emberi jogi sértések miatt felelősséget vállalt volna? Nem. Hölgyeim és uraim, egy eh, olyan állásfoglalást szeretnénk ma elfogadni, amely elítéli az izraeli akciót. De azt is tudnunk kell, hogy nem ér véget a feladatunk ezzel. Minnyájunknak azon kell fáradoznunk, hogy törvény ítélkezzen a felelősökön. De mindenek előtt azt kell szorgalmaznunk, hogy ezt az embertelen blokkádot megszüntetik a gázai övezet ellen. Ezzel tartozunk az áldozatoknak és családtagjaiknak is. Köszönöm. Az EFT eh, e nevében másfél percre Belder úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. A török kormány és a török emberjogi és humanitárius alapítvány, az IHH is nagyon komolyan nyilatkozott az izraeli támadás ügyében. Felmerül az a kérdés, hogy az Európai Unió, illetve ön főképviselő asszony miért ennyire csendes? Politikai provokáció történt. Eston Baron ön is tudja, hogy az iszlamista IHH állt a gázai flotta mögött. És hogy ez a szokatlan humanitárius szervezet a Hamas édes testvére. És óriási török mártír ügyet csaptak most ebből. Főképviselő asszony, ön is tudja, hogy az IHH török iszlamistái a tűzzel játszottak a zsidó állam ellenében. És az Erdoğan kormány pedig jó indulatúan tűrte ezt. Mikor fogja Törökországot felszólítani, hogy ő is vállaljon felelősséget azért, ami a Mavi Marmorán történt? És most nem is említem azt, hogy Törökország ezzel diszkvalifikálta magát az EU tagságtól is. Köszönöm. A függetlenek nevében Doc asszony kap szót egy percre. Elnök úr, üdvözlöm eh, azt, amit a ház előtt mondott, és emlékszem az első izrael és Gázával kapcsolatos nyilatkozatára. Az a nyilatkozat egy kicsit mértéktartó volt azok számára, akik terrorista fenyegetés alatt éltek. Nagyon húsba vágó témáról van szó, hiszen nagyon sokan szenvedtek a térségben rakétatámadásoktól is. A gázai blokád célja az volt, hogy megakadályozza a rakéták bejuttatását Gázába. És így is lehet ezeket a rakétákat izraeli állampolgárokra elsütni. Minden államnak megvan a joga, hogy védje polgárait az ilyen támadásoktól. A gázaiak számára ez nehézségeket jelentett. Nem kételkedem abban, hogy uh, itt nagyon sokan fogják dicsérni ezt az úgynevezett békeflottát. Voltak igen hiteles emberek, a hajókon, akiknek nagyon nemes szándékaik voltak. Azonban eh, úgy gondoljuk, hogy eh, ez az egész dolog propaganda célokat szolgált, és provokáció volt. Sajnálatos módon életekbe került ez. És eh, most Izrael ellenes hetz kampányra használják fel az eseményeket. Nem lenne jó a béke számára. Túllépte az idejét, Azonban eh, bármilyen humanitárius eh, segítség nélkül is börtönben tartanak embereket. Eh, Salafranca, úr másfél percben a néppárt nevében. A békés célokkal segédszállító hajók elleni támadást mindenféleképpen el kell ítélni, különös tekintettel az ember áldozatokra. Ennek a következményeit viselnie kell Izraelnek. Ezzel gyakorlatilag a békefolyamat is kisiklott, és Izrael az USA között is megromlott a viszony az arab államokhoz fűződő kapcsolatokról már nem is beszélve. A Törökországgal való kapcsolat egy nagyon fontos tényező. Esten asszony említett valamit, amivel teljesen egyet tudok érteni, nevezetesen a palesztinok méltóságának helyreállítása, visszaállítása, a béke megteremtése a régióban, ami tiszteletben tartja Izrael biztonságát, illetve a mérsékeltek segítését. Valóban az embargó megszüntetése egy lépés, de nagyon fontos lépés a béke felé. Tudjuk, hogy milyen további lépésre van még szükség a palesztin állam elismerésére, Izrael határainak biztosítása, tiszteletben tartása, a telepek ügye és egyéb kérdések. Ehhez két dologra van szükség, az egyik a nemzetközi együttműködés, a másik pedig a politikai szándékra. Köszönöm szépen. A Kirius de Rosa gyenele... De Rosa úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hálásfoglalásunk egyértelműen elítéli Izrael ezen lépését, aminek kilenc polgári személy esett áldozatul. Azzal is egyetértünk, hogy egy átlátható és független, pártatlan nemzetközi kivizsgálásra kell, hogy sor kerüljön követeljük, hogy Izrael szüntesse meg Gáza ostromát. Emlékeztetnék a tizedik bekezdésre az állásfoglalásunkban, ami az európai politikára vonatkozik. A szankciók diplomáciai eszközét kell felhasználni Izrael szemben, amennyiben nem tartja tiszteletben a demokratikus értékeket, illetve a szomszédok jogait meghatározott ütemterv keretében kell felszólítani Izraelt, hogy felelje meg a nemzetközi jognak. A Hamaszt a politikai élet margójára kell, peremére kell szorítani, és a legdemokratikusabb az lenne, hogyha minél előbb megtörténnek a demokratikus választások Palesztinában. Ebben a kvartetnek is szerepe van. Ashton asszony szavait idézve lépnünk kell, cselekednünk kell. Deszernes asszony, egy percben. A gazai blokád tarthatatlan. 80 százaléka a lakosságnak függ a nemzetközi segélyektől, és gyakorlatilag reménytelené vált az életük. Az embargó egyébként pontosan az ellentétes hatást váltja ki. És mint ahogy a Fatak vezetője is elmondta, ez egy indokul szolgál, a már egyébként is romokban heverő gazdaság esetében. A biztonság mindenféleképpen szem előtt tartandó, és ehhez nemzet, illetve e-, európai megfigyelőkre is van szükség. Egy hangon kell szólnunk, mint egységes szereplőnek a költségvetési, kereskedelmi és humanitárius segítség megadásában hogy mindkét állam hosszú távon egymás mellett tudjon élni. Köszönöm szépen. Jolly asszony. Miután Gázában jártunk, május 22-én, 26-28-án a delegációnk a blokád tartós megszüntetésére szólított fel Gázában. Ugyanis ezzel elkerülhető egy humanitárius válság. Ezzel a delegáció nagy többséggel egyetértett. Az, hogy egy hangon szóljunk, mindenféleképpen fontos. Az európai egység eddig hiányzott. Az EU-nak most egységesen kell fellépnie, fellépnie, hogyha hiteles szereplője akar lenni a béke folyamatnak. A hajó flottával szembeni támadás is, illetve az erre adott reagálás is egy mérföldköve az egységnek. Nem csak kötelezettségünk, hogy együttesen lépjünk fel, és elítéljük, meg büntessük az elkövetőjét ennek a cselekménynek. A főképviselő asszonynak igen komoly a felelősségre e tekintetben. Nekünk a béke újjáépítésén kell dolgoznunk, ehhez bátorságra és kitartásra van szükség. Szövetséget kell találnunk Törökországgal, illetve az USA-val. Nem szüntethetjük meg a nyomást Izrael szemben mindaddig, amíg teljes mértékben meg nem szünteti a blokádot, és a nemzetközi kivizsgálásra nem kerül sor. Kajmen úr, Ashton Báró asszony igen lenyűgöző teljesítményt mutatott. Gázát meglátogatta, külön tiszteletet érdemel a nyilvános nyilatkozata, és az a komolyság, ahogy ön személyesen, illetve a munkatársai ezzel a kérdéssel foglalkoztak. Ez humanitárius kérdést és számos egyéb kérdést is felme, felvet. De nézzük, hogy hogyan jutottunk el a mai helyzethez. Én emlékszem azokra a vitákra ebben a házban 2006-ban, februárban és áprilisban is, amikor számos képviselő egymás után arra sürgette az EU-t és Izraelt, hogy ne engedjék el a gázaiak kezét. És most tulajdonképpen ezt tettük, tehát rosszul reagáltunk. Megfojtjuk gyakorlatilag a gázaiakat, és ez eredményezte a jelenlegi helyzetet. Egyetlen egy kiút van most, nevezetesen, hogy praktikusan kell rögtön reagálnunk a blokád problémájára. Biztosítani kell, hogy Izrael úgy járjon el, ami lehetővé teszi az áruk szállítását, és hagyjon fel a jelenlegi gyakorlatával. Kérem, hogy a figyelmét rögtön haladéktalanul erre a tényre irányítsa. Köszönöm szépen. Hierik kollega másfél percre. Elnök úr, főbiztos asszony, a nemzetközi intézmények és az Európai szervek már nagyon régóta óhajókat fogalmaznak meg, ugyanazokkal a szavakkal nyilatkozatokat tesznek, anélkül, hogy konkrét cselekvésre kerülne sor, és megvalósulna béke, biztonság. Most már világosan, egyértelműen lépni kell az Európai Uniónak. Ez egy kalóz cselekedet volt a nemzetközi jog ellen, hogy nemzetközi vizeken támadást indítottak egy nemzetközi flotta ellen, ellen, és nem lehet egy ilyen ö, vizsgáló bizottságot színlelve azt csinálni, amit akarnak Úgyhogy biztosítani kell, hogy egyértelmű célokat határozzunk meg, azok valósuljanak meg a blokkáddal kapcsolatosan. Csak annak a megszüntetése lehet a megoldás, ezt el kell érnünk. És minden eszköz megvan erre a kezünkben. Megfelelő felügyeleti lehetőségeket kell teremteni Európa és más államok részéről. És a társulási szerződést Izraellel fel kell függeszteni mindaddig, amíg nem történik előre lépés. Nem lehet, hogy olyan termékek jussanak a, a településekre, amelyek katonai technológiával kapcsolatosak. És végül felvetném azt a kérdést, hogy ki vizsgálja meg komolyan a történteket, különös tekintettel azokra az eseményekre, amelyeket amelyek azt eredményezték, hogy európaiak is börtönbe kerültek. Nem lehet tovább fenyegetni a Knessetben az arab képviselőket. És önnek megvannak a lehetőségei, Eston asszony, hogy reagáljon, és mi meg támogatni fogjuk önt. Köszönöm szépen. Provéra úr, másfél percre következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első vizsgálat után egészen világos, hogy ez inkább politikai célokat követett ez a flotta, mint humanitáriusokat, ugyanis az IHH készített elő egy török szervezet, amely az iszlám fundamentalistákkal áll összefüggésben. És a Hamas vezetője azt mondta, hogy ha a hajók elérik a Gáza övezetet, akkor az egy győzelem lesz a Hamas számára, és ha elfogják őket, akkor is és a humanitárius célokat nem szolgálta ez. Ez abban is megmutatkozik, hogy nem akarták a humanitárius segítséget elfogadni az Astodi kikötőn keresztül. Ha Hamas nyer, akkor nem csak Izrael veszít, hanem a lehetőség is veszendőbe megy, hogy a békefolyamatot tovább vigyük. A tengeri és szárazföldi blokádot Izrael és Egyiptom 2007 óta tartja fenn, hogy a fegyverkereskedelmet meg megakadályozza. És még röviddel ezelőtt is Mahmoud Abbas, amikor találkozott Obama elnökkel, ezt megerősítette, és ezt el is lehet olvasni az újságokban. A Gáza övezet természetesen nem válhat Izrael elleni rakéta támadások kiinduló pontjává, és humanitárius segítséget kell itt biztosítani ahhoz, hogy az ott élő emberek életét megkönnyítsék. Ez objektív vizsgálatot tesz szükségessé ugyanis itt lehet, hogy olyan összefonódások vannak, amelyek érintik Törökországot iránt mindebben. Köszönöm szépen, és most pedig Van der Stop kollega egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr és békeaktivisták egy csoportja fegyverekkel közeledett Izrael felé, az izraeli tengerészet felszólította őket. Mire a válasz az volt, hogy menjenek inkább vissza Auschwitzba. Tovább ment mégis a hajó, és hát békés idézőjelben, békés eszközökkel, persze különböző fémcsövekkel, botokkal fegyverkezve közeledett a területhöz. A flotta célja nem az volt, hogy humanitárius segítséget juttasson a gázaövezetbe, hanem sokkal inkább az, hogy erőszakos összeütközést provokáljon Izraellel. Elnök elnök úr, a, a hajó utasai, beleértve a török IHH aktivistákat, bevallották, hogy szoros kapcsolataik vannak a szervezetekkel és Erdoğan miniszterelnökkel, és a török jelölt ország is részt vett ennek a flottának az előkészítésében. Mit kezd ezzel az információval? Ismerik ezeket az információkat? Igaz az, hogy a, az IHH a török szervezet, amely jelen volt a hajón, a Hamasszal szövetkezik. Igaz-e, vagy nem? A Hamas az még mindig terrorista szervezetnek számít. Adjon világos választ, hogy milyen szerepet játszott ebben Törökországban. Köszönöm szépen. Gáler úr, másfél percre. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Támogatom a nemzetközi vizsgálat követ követelését, és azt, hogy két nemzetközi szakértő is részt vegyen az izraeli vizsgálatban, de ez nemzetközi szempontból nem tekinthető elegendőnek. Ez a vizsgálat olyan, meg kell, hogy állapítsa azt, hogy az akció törvényellenes volt, vagy nem. Ezért addig az értékeléssel nem kell foglalkozni, és nem szabad ezt az úttéletet megelőlegezni ebben az állásfoglalásban. Hogy ez a flotta ilyen nagyságrendben elindulhatott, és nem csak szélsőséges kérdéseket és Izrael ellenzőket tartalmazott. Ez összefügg azzal, hogy milyen tarthatatlan a humanitárius helyzet a övezetben. Az emberek kedvéért, nem a Hamas legitimálásáért követeljük a blokkád megszüntetését. Így nem fogja Izrael elérni a céljait. Csalid még mindig ott van és fogoly, és a gázai emberek, emberek helyzete sem fognak fellázadni Hamas ellen, hanem sokkal inkább Izrael ellen lépnek fel, és ez semmiképpen nem Izrael érdeke. És az együttműködésre de kész palesztinok sem erősödnek így módon. Az izraeli kormány mai ülésén, ugye, hogy megvalósul Herzog elnöknek az a követelése, hogy lazítanak a blokkádon, és a negatív lista helyére pozitív lista kell, hogy kerüljön, tehát gyakorlatilag a határt meg kell nyitni minden anyag és áru előtt, amennyiben az nem fegyver, vagy amelyből nem lehet fegyvert előállítani. És a tengerészeti blokkáddal kapcsolatban kapcsolatban Izraelnek meg kellene gondolnia, hogy a tegnap elhangzott brit-francia javaslat, amely azt mondja, hogy a baráti államok kontrollálják az odaérkező hajókat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És most Páncéra kollega egy percre. Köszönöm, elnök úr. Semmi sem igazolhatja azt, ami történt és ki kell jelentenem, hogy brutális dilettantizmus tanúi vagyunk, főleg Izrael részéről. Talán még nem is tudatosult a dolog az izraeliekben, hogy Izrael biztonságát csak egy béke folyamat garantálhatja, és nem az állandó feszültség. A parlament előtt lévő állásfoglalás nagyon lényeges az intézményünk és a benne történő események tekintetében is. Azonban a helyzet drámaisága azt is megköveteli, hogy határozottan lépjünk fel. Eston asszony, szerintem ön pontosan tudja, hogy Európának már új szerepet kell játszania a világban, amelynek az a célja, hogy saját kezdeményezéseket is tegyen. Nincsen értelme az, hogy Izrael tovább építse a telepeit az arab területeken, hogy a gázai övezetet blokkád alatt tartsa. A lehetőségünkre álló eszközöket ténylegesen ki kell merítenünk, hogy az Európai Unió komolyan hozzájárulhasson a konfliktus megoldásához, és hogy végre két állam keletkezzen. Lambsdorff úr, egy percre. Köszönöm, elnök úr. A május 31-i támadás áldozat barátainak együttérzésünket fejezzük ki, ugyanúgy, mint hozzátartozóiknak. Azonban eh, azt is el kell mondanunk, hogy az izraeli kormány akciója, amelyet joggal kritizálunk, nem volt arányos. Tehát nem csak hibás volt, hanem nem illik, nem méltó egy modern jogállamhoz. Gázában blokád van, és politikai blokád meg Jeruzsálemben van hogyha rövidtávú katonai sikerekért feláldozunk a hosszú távú békét és nyugalmat, akkor Jeruzsálem most rosszul döntött. Szerintem Izrael sem érdekelt abban, hogy legyen egy Goldstone 2-es vizsgálóbizottság. Hogyha ez a bizottság nem működik megfelelően, akkor megint kitulódik a megoldás. Az Európai Uniónak olyan mandátumot kell kapnia, hogy tényleges ellenőrzést tudjon végezni a térségben. Ez nagyon fontos, azonban nagyon fontos az, hogy Gilad Salitot szabadon engedjék, és a Hamas hagyja abba a rakéták lövöldözését. Köszönöm. Flotra, asszony másfél percre. A az izraeli támadás kilenc áldozata, amelyeket, akik közül néhányat hátba lőttek. Teljesen függetlenül nemzetiségüktől lőttek rájuk, azonban kilenc törökről van szó. El tudjuk képzelni, hogy a török kormányzat mozgósítani fogja a közvéleményt. Néhányan azt észleljük, hogy Erdoánra nagy nyomást gyakorol. Erdoán miniszterelnök pedig megpróbál Izraelre nyomást gyakorolni. Tehát itt egy olyan török-izraeli konfliktusról van szó, amely Törökországot ismét olyan helyzetbe hozza, hogy távolodik a tagságtól. Nagyon jónak tartom azt, hogy Erdoánnak tapsolnak az arabok, hiszen azt bizonyítja, hogy igenis lehetséges kihasználni a politikai eszközöket, lehet politikai eszközökkel élni. És hogy ez sokkal hasznosabb, mint a radikalizmus, a szélsőség. Ez pedig egy olyan politikai lecke, amelyet támogatnunk kell. Eston asszony, vegye ezt is figyelembe. Tussas az úr másfél percre a kommunista párt a leghatározottabban elutasítja az izraeli hadsereg gyilkos fellépését a gázaiak segítségére induló szolidaritási flotta ellen. Több tucat sérültje volt, és kilenc halottja ennek az akciónak. Ez ismét azt mutatja, hogy Izraelnek milyen bűnös álláspontja van a palesztin nép ellen az egészet természetesen támogatják az amerikaiak, a NATO, az Európai Unió és a többi imperialista szervezet. Az igazi felelősség azonban az Európai Uniónál is megtalálható. Nem elég az, hogy elítérjük megfelelően ezt az izraeli agresszivitást, hanem az Európai Unió megpróbál Izraellel egyezményt kötni a közös égbolt használatáról, és támogatja ezzel Izraelt, és támogatja a bűnöző izraeli viselkedést a palesztinok és a térség többi népe ellen. Ez a szégyenteljes támadás egy segélyszállítmány ellen irányult. Izrael pedig állandóan kijelenti, hogy a békét őrzik meg ezzel az izraeli lakosság biztonságát. Tehát gyilkos támadásokat igazolnak a palesztin nép ellen, és az egész régió biztonsága ellen. Az Európai Uniónak más magatartást kell tanúsítania, hiszen szemforgatás, hogyha ezt nem tesszük meg. A palesztin népnek nem a vizsgálóbizottságra van szüksége, hiszen a vizsgálóbizottság úgysem fogja kideríteni azt, hogy Izrael felelős, pedig itt a nemzetközi jogot durván megsértett egy állam. Kedves kolléganők és kollégák, nem akarom önöket félbeszakítani, de be kell tartanunk a felszólalási időt. Kérném önöket, hogy hogyha elkezdek kalapálni a kalapáccsal, hagyják abba. Cavella képviselőasszony. Én is szeretném kifejezésre juttatni, hogy szolidaritást érzek az izraeli támadás áldozataival szemben. Azonban Esten asszonyhoz is fordulok. Hiszen eh, nem lehet, hogy elragadtassuk most magunkat, hogy szubjektívak legyünk. Sajnálom, de a közel-keleten nagyon óvatosnak kell lennünk. Ami az aktivisták igazi motivációját is illeti. Hiszen elég gyakran vannak olyan tanúvallomások, amelyek inkább arról szólnak, hogy nem is inkább humanitárius akcióról volt szó, hanem politikai célokról. Egy török szervezet küldte oda az aktivistákat. Minden tiszteletem Törökországé. Azonban nem hinném, hogy Törökország illetékes az ilyen kiszabadítási akciókért. Esten asszony, annak érdekében, hogy tényleg objektív képet kapjunk a dolgokról, szeretném megkérni, hogy állítson fel egy bizottságot, hogy vizsgálja felül az eseményeket, és vizsgálja felül ennek az egész humanitárius akciónak a hátterét. Nézze meg, hogy az IHH-nak mi volt a célja. Köszönöm, Mölcer úr másfél percre. Elnök úr, minden kétséget kizáróan stimmel, amit Provéra kolléga mondott, vagy Belder kolléga, hogy a flotta mögött azért provokatív iszlamista erők is állnak. És Törökországtól azért meg kell kérdezni a csatlakozás előtt, hogy hogyan is viszonyul ezekhez. Azonban az izraeli akció aránytalanul erőszakosabb volt, hiszen kilenc ember meghalt, több tucat meg megsebesült. A hajókon segélyek szállítmány volt, többek között kötszerek, kerekesszékek, és így tovább. Izraelnek legitim biztonsági érdekei vannak. Azonban nem hinném, hogy ez a segélyszállítmány veszélyeztette volna Izrael biztonságát. Én Izrael nemzetközi partnerei is egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, hogy Izrael léthez való jogát támogassák. Hiszen Izraelnek is be kell tartania a nemzetközi jogot. Nem csak a palesztinoknak. Éppen ezért a Gáza övezet blokádja, főleg a palesztin civil lakosság szenvedélye, szenvedése miatt lehetetlen helyzetbe hozza azt a térséget. Az izraeli kormányzatnak abba kell hagynia a blokkát fenntartását a béke folyamatok megtorpannak az ilyen erőszakos akciók miatt. Ez pedig veszélyezteti a hosszú távú béke folyamatot is. Köszönöm. Köszönöm, másfél percben, Stifler asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném együttérzésemről tanúsítani az áldozatok családjait, a gazai blokád humanitárius katasztrófát és a gazdasági élet ellehetetlenülését okozta. A lakosság zöme munkanélküli 60%-ban nem jut megfelelő élelmiszerhez. Az Európai Unió az elsődleges finanszírozási forrása Palesztina számára. Tehát fontos, hogy hallassa hangját ebben a helyzetben. A helyzet teljes mértékben elfogadhatatlan humanitárius értelemben, és Izrael valós barátai azok, akik kritizálni ismerik, mint ahogy ez elhangzott. Ez az egész akció Izrael számára is visszaüt. Eston asszony véget kell vetni a blokádnak, mégpedig teljes mértékben. Ehhez politikai szándékra, bátorságra van szükség, de rendelkezünk a szükséges eszközökkel. Köszönöm szépen. Kretú asszony, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, főképviselő asszony. Rendkívül súlyos incidensre került sor, aminek emberek estek áldozatul, és úgy tűnik, hogy a konfliktus a végtelenségig húzódik. A blokád aláássa a béke folyamatot. Főképviselő asszony, az EU a legnagyobb donor ebben a térségben, éppen ezért politikai partnerként is fel kell lépnünk arányban azzal az óriási összeggel, amivel a palesztinokat a megszállt területeken és másút segítsük. Biztosítanunk kell, hogy az emberi jogokat mindenki tiszteletben tartsa a térségben. Törökországgal és az arab országokkal is tárgyalnunk kell, annak érdekében, hogy megfelelő támogatást kapjunk a humanitárius segélyekhez. Hosszú távon pedig a kétállami megoldást kell támogatnunk, és fel kell lépnünk azokkal szemben, akik alássák a békét. Weigel úr, egy percben, tisztelt elnök úr, Ashton Báronő, én azt hiszem, hogy egy kérdéssel kell kezdenem önhöz, mégpedig, hogy egy perces néma vigyázban, vagy felállással adózzunk a humanitárius segélyszállító flotta áldozatainak, és így emlékezzünk meg róluk. Nagyon szépen köszönöm Báró asszony a nyilatkozatát, ami igen időszerű volt, hiszen ezzel tulajdonképpen az EU méltóságát is helyre állítjuk. Az Európai Uniónak következetesebb szerepet kell kapnia a közel-keleten, tiszteletben kell tartani az emberi jogokat, a jogállamiságot, a nemzetközi jogot, különösen az emberi jogokat, hiszen ez mindenki számára elidegeníthetetlen jog. A kétállamiság, a kétállami megoldás egyfajta bűvszóként hangzott itt el többször, de azt is meg kell vizsgálnunk, hogy mi történik a Cisjordániában egy ilyen megoldás esetén. Nem csak a gázai övezetre kell gondolnunk, aktív politikára van szükség. Söflin úr, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, főképviselőasszony. A közelmúltbeli válság tünetként tekintendő a palesztinok és Izrael közötti alapvető ellenségeskedésnek. Miért nem lehet a konfliktusra egyszerű választ találni? Mégpedig azért, mert mindkét fél a másikat teszi felelősség. Mindenki egyetért azzal, hogy békés meg, békére van szükség, de a másiktól várja a lépést. A békés megoldás az egyetlen egy lehetőség, de ez összefügg a két oldal mentalitásával. Minden, mindkét fél úgy gondolja, hogy ez szolgálja a konfliktus, ugyanis minden megoldás gyakorlatilag gyengíteni a pozíciójukat izraeli szempontból ugyan formálisan tár, támogatják a két állami megoldást, gyakorlatilag nem tudják elfogadni, hogy egy óriási biztonsági problémát jelentő palesztin állammal éljen együtt. A palesztinok számára pedig megszűnne monopól helyzetük a Gáza övezetben. Tehát a jelenlegi zavaros helyzet számukra gyakorlatilag a legkevésbé rossz megoldás. Olyan megoldást kell találni, ha nem találunk megfelelő megoldást a jelenlegi helyzetre, akkor a konfliktus tovább fog eszkalálódni. Tisztelt képviselőtársaság, Esten asszony! Én a költségvetési delegáció keretében jártam Gázában közelmúltban. Remélem, hogy legalább ez a tragikus esemény egységessé tesz minket, és egy egységes közös állásfoglalást tudunk elfogadni. Ha a blokkád tovább folytatódik, akkor ez humanitárius katasztrófába fog torkolani, és közvetlenül kihatással lesz ez az EU költségvetése, és éppen ezért közvetlenül az Európai Parlamentnek is hallatni kell a hangját anyag, különböző erőforrások hiánya már évek óta sújtja az országot. Izraelnek is persze változtatni kell a politikáján. Itt nem csak az ártatlan gázaiak szenvednek, akiknek zöme fiatal vagy gyermek, de a szélsőségességet és a fekete gazdaságot is csak táplálja. Az EU-nak felelősséget kell vállalnia, és elő kell segítenünk magunknak is a békés áruszállítást Gázába. Latford asszony. Én Izrael barátja vagyok, de én eh, nem eh, eh, legitimizálnám, legitimizálnám Izrael államot a jelenlegi események miatt. Ugyanakkor viszont elítélem, hogy ilyen aránytalanul erőszakot alkalmazott az izraeli hadsereg nem támogatom az állásfoglalást, ugyanis én abszurdnak tartom, hogy elítéljük Izraelt elsősorban a nemzetközi jog megsértése miatt, és utána folytattunk le nemzetközi vizsgálódásokat. A, Izrael képes, illetve lehetőséget kell, hogy kapjon egy hiteles vizsgálatra. Törökországnak természetesen megvan minden oka arra, hogy dühös legyen, de egy olyan hivatalos közleményt tett közé, ami megkérdőjelezi Izrael legitimitását, és elítéli a cionista államot. Azt hiszem, hogy ideje lenne, hogy észre térjen mind Törökország, mind Izrael. Arvoisa puhemies, hyvä korkea edustaja! Elnök úr, igen, tisztelt főképviselő asszony, az áldozatok és a halottak nagyon sajnálatosak. De hát, ahogy hallottuk, a szándék nem annyira humanitárius jellegű volt, hanem inkább politikai. A hajón voltak török aktivisták. A flotta éppen akkor érkezett, amikor a béketárgyalások folytatódtak volna a palesztinok és az izraeliek között. A Hamas nem akar béketárgyalásokat. És tulajdonképpen csak azt akarja, hogy szűnjön meg a blokád. Egyszerűen a szárazföldi utat is választhatták volna. Ha meg akarják a blokádot szüntetni. Izrael most vizsgálóbizottságot állít fel, két szakértővel, két nemzetközi szakértővel, ez jó. A blokád, a tengeri támaszpontok, ezeket megvizsgálják. Izrael természetesen garanciát szeretne arra, hogy nem indulnak rakát támadások a gázövezetből, ha megszűnik a blokád Ez helyes. Ennek szellemében kell tovább lépni, ezért szeretném felszólítani önt, főképviselő asszony, hogy a terrorizmusnak vessenek véget, gondoskodjanak arról a PLO-nak, el kell ismernie Izrael államot, és szabadon kell bocsátani Aguilar Salitot. Köszönöm egy perc, Munez asszony. Köszönöm, elnök úr, Esten asszony, csak csatlakozhatom ahhoz, amit mondott, az Európai Uniónak aktívnak kell lennie, aktívvá kell válnia. Mi az Európai Parlamentben figyelemmel fogjuk kísérni, hogy mi lesz a tanács és a bizottság kötelezettségvállalásaiból, ugyanis a flotta elleni támadás után Izrael nem maradhat büntetlenül. Elhangzott már, hogy ez megszegte a nemzetközi humanitárius jogot, ez megszegte a nemzetközi jogot, aránytalan volt ez a lépés, semmilyen arányban nem áll azzal, hogy meg kell védeni Izrael biztonságát, az, az preventív stratégia kell, hogy legyen. És a, amit felépített Izrael, ez a rengeteg fal, nem ez lehet a paraméter, nem ez a megoldás, nem így kell nézni a dolgokat. Beszélni kell erről a társadalmi tanácsban, az EU és az izraeli társulási tanácsban, ugyanis itt most közvetítésre lenne szükség, hiteles közvetítésre. A blokádot meg kell szüntetni, és a béke folyamatnak tovább kell haladnia, újra kell indulnia, és gondoskodni kell arról, hogy legyen egy nemzetközileg elismert palesztin állam. Köszönöm, Budis úr, másfél percre. Elnök úr, igen, tisztelt főképviselőasszony. Ez a támadás a civil hajóra, amelyet az izraeli hadsereg hajtott végre, egy pártatlan és hiteles vizsgálatot követel. De milyen hitelesség várható egy olyan bizottságtól, amely egyszerre bíró és érintett? és mindez nemzetközi területeken történt, tehát a nemzetközi közösséget igenis érinti, és mindenekelőtt Európát a földközi tengeri térséget. Európának fel kell emelnie a hangját jobban, komolyabb szerepet kell vállalnia azért, hogy politikai megoldás szülessen, meglegyen a két állam, ez a megoldás érvényesüljön, és mind a kettőnek Jeruzsálem kell, hogy a fővárosa legyen pénzügyi erőfeszítéseket tettünk, hogy járuljunk hozzá palesztin területek fejlődéséhez, de a helyzet sajnos az, hogy a politikai folyamat nem valósult meg, és nem vezetett el a palesztin állam megalakulásához. A jó szándék, a pénzügyi támogatás éppen nem elég, hanem politikai akaratra is szükség van, és meg kell, hogy legyenek a megfelelő eszközök, hogy a, elérjük, hogy a hangunkra figyeljenek. Köszönöm szépen. Hewitt úr, egy percre. Nagyon szépen köszönöm ebben a rövid időben, hadd ismételjem meg, ami már elhangzott többször, hogy kilenc ember halt meg, 55 sebesült meg, heten súlyos állapotban vannak és itt különböző országokból érkeztek az NGO keresztények, zsidók, muszlimok, sok-sok vallás, kultúra képviseltette magát a kargót, tisztán humanitárius célokat szolgált. Egyéni adományokból állt össze, amelyek az erőszakmentesség ellen foglalnak állást, és utána következett ez a támadás. A hajó kapitánya is hallotta a kiáltásokat, és a júliusban azután további flották érkeznek. A feladat az, hogy az események után nem csak beszélni kell, hanem cselekvésre van szükség. Elnök úr, azt mondják, hogy egy olyan ország, amelynek joga van az önvédelemre, azt nem lehet ezért kritizálni. Ezt a jogot tiszteletben kell tartani a nemzetközi humanitárius törvényt, azonban szintén. Köszönöm szépen, és most kelem kollega elnök úr. És hogyha mi azt kérdezzük, ha komolyan gondoljuk, amit mondunk, és pártatlan nemzetközi vizsgálatot követelünk emiatt a tragikus esemény miatt, akkor el kell kerülni azt, hogy elhamarkodottan vonjunk le következtetéseket. Óvatosnak kell lenni. Azt mondom, hogy ennek a kezdeményezésnek semmi köze nem volt extremista, szélsőséges szervezetekhez vagy politikai provokációhoz. De a lényege ennek a vétának mégiscsak az, hogy egyensúlyozott, kiegyensúlyozott megközelítséget alkalmazzunk. Felszólítjuk Izraelt, hogy azonnal szüntesse meg a blokádot Gáza ellen, és felszólítjuk a Hamas szervezetet, amely katonai eszközökkel szerzett hatalmat, és megtagadja, hogy elismerje Izrael állam létezését. Be kell, hogy szüntesse az összes támadást Izrael ellen. Fel kell szólítani mindenre a Hamaszt, és így az izraeli érdekeket ezzel össze kell kapcsolni. Felszólítjuk Önt Ashton asszony, hogy tegye meg a kezdeményezést. Nagyon fontos, hogy a nemzetközi monitoring megtörténjen, a nemzetközi közösség figyelemmel kíséri azt, hogy mi történik ott, és nekünk újra kell formálni a teljes uniós politikát a közelkedettel kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és most Bozutil másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék csatlakozni azokhoz a kollégákhoz, akik elítélték a flotta elleni támadást, amely egy rendkívül aránytalan lépés volt Izrael részéről, és ez azután tragédiát eredményezett és számosan életüket vesztették emiatt, beleértve azokat, akik mindig mérsékelt hangon szóltak a kérdésről. Elhangzott már, hogy Izrael nem ö, ö, tudja megvédeni a, a polgárait, de ö, e, meg kell mondanunk, hogy ez a fajta hozzáállás, amelyet Izrael mutat, hogy bárkit bármikor, bárhol megölhetnek, ha akarják, ez egy olyan hozzáállás, ami nem fogadható el, ami nem képviselhető, és éppen ezért csatlakozni szeretnék azokhoz a kollégákhoz, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy egy pártatlan vizsgálat történjen, amely tükrözi az eseményeket úgy, ahogy azok megtörténtek, és biztosítja, hogy Izrael vállalja a felelősséget. Köszönöm szépen! Eh, és most Bazeszko asszony másfél percre. Köszönöm. Gázában nagyon sajnálatos események történtek. Egy nemzetközi flotta és az izraeli hadsereg került összetűzésbe. Tragikus következményei lettek ennek az összetűzésnek, és a régióban eh, zajló békefolyamatot is nagy részben hátráltatja. A gázai humanitárius válság nagyon sajnálatos. Ezen alkalommal szeretném kifejezni részvitemet az áldozatok hozzatartozóinak. Szerintem Izrael többet profitált volna abból, hogyha együttműködött volna nemzetközi szervezetekkel ebben az ügyben. Üdvözlöm azt, hogy Izrael hajlandó egy vizsgálóbizottságban részt venni, azonban eh, egy ilyen bizottságnak objektívnak és nemzetközi részvételűnek kell lenni. Azonban eh, a gázai humanitárius segítséget eh, nem lehet úgy megoldani, hogy ne gondoljunk hosszú távon Izrael szükségleteire. Főképviselő asszony az összes érintett félhez kell fordulnunk, hogy ne fokozódjon tovább a feszültség. Köszönöm. Kedves kolléganak és kollégák, a titkárság éppen most mondta, hogy nincs elég időnk a catch the eye felszólalásokra, tehát legfeljebb 6-7 szemét hallgathatunk meg, a többiek nem kaphatnak szót. Andri Kiene asszony egy percre, és nagyon szigorú leszek. Köszönöm. Nagyon kevés megjegyzésem lesz. Az erőszakot mindig el kell ítélni, főleg, hogyha emberi élet ellen irányul de itt Izrael volt az, amely erőszakot alkalmazott. Másodszorban gratulálok Izraelnek, hogy részt vesz a vizsgálóbizottság munkájában. Két elismert nemzetközi szakember garantálja azt, hogy független lesz a vizsgálóbizottság. Izraelnek eh, nemzetközi szövet szövetségek, nemzetközi szervezetek ajánlják, hogy szüntesse meg a blokádot. Azonban Izrael attól tart, hogy ha megszűnik a blokád, a Hamas újra rakétákat lő ki Izraelre. Tehát én is azt javasolnám, hogy lehetőleg kiegyensúlyozott megközelítésünk legyen. Hidalgo úr arról van szó, hogy embereket öltek meg, akik a nemzetközi szolidaritás, az emberbarátság nevében segélyt szállítottak szenvedő embereknek. Nagyon sok dolgot kell kivizsgálni, nagyon sok dologról kell ítélni, nagyon sok dolgot kell elítélni, a mi állásfoglalásunktól függetlenül is előbb-utóbb gondoskodnunk kell arról, hogy egy erkölcsi törvényszék is felálljon, hogy kivizsgálja ezen agresszív állam Izrael gyakorlatát. Hogy ez a gyakorlatban hogyan néz ki, nem tudom, de hasonlóan kell lenni, mint a hágainak. Köszönöm, Meris asszony, egy percre. Köszönöm, elnök úr. Az izraeli akció katasztrófa volt. Akár katonailag, akár médiapolitikailag, de elsősorban emberi tragédia történt. Itt a teremben senki sem támogatja ezt, és Izrael sem hajlandó megszüntetni a blokádot. Azonban eh, más témák is annak. Ott van Gilad Salit esete. Itt sürgősen szabadon kell engedni ezt az embert. Azt is tudnunk kell, hogy a hajókon nem csak békaaktivisták voltak. A képeken azt is látjuk, hogy dzsihádot kiabáltak az emberek a hajókon, és sok antiszemita és iszlamista is összegyűlt a hajón. Ezt is el kell mondanunk. Butikofer, jelenleptől. Kófer úr egy percre. Wait, wait, wait, wait. Herr Präsident, ich teile die Kritik am Vorgehen Israels. Csatlakozom az Izraelt ért kritikákhoz. Ahhoz is, ahol Szalafranka úr elmondta. Azonban, hogyha Európa komoly szereplő szeretne lenni a közel-keleten, akkor Izrael partnerének is kell maradnia. Természetesen ez összefér a kritikával, azonban nem fér össze az Izrael ellenes gyűlölettel. Hallottam olyan hangokat is, amelyek ilyen gyűlöletről tesznek tanúbizonyságot. Hogyha valaki Izraelnek eh, készít egy eh, listát, hogy milyen emberi jogokat sértett meg, az egy dolog, viszont akkor a Hamas dolgait is meg kell említeni. Nemzetközi jogilag is úgy kell látnunk, hogy egyre nehezebb lesz Izrael létezéshez való jogát elfogadnunk, ha Izrael így viselkedik. Ez elfogadhatatlan. Ne kerüljünk olyan síkos pályára, amely Európát erköstelenné teszi. Tanok úr, természetesen nagyon lesújtott engem is az emberi áldozatok esete. Ugyanakkor viszont felhábortó hogy Izraelt vádolja mindenki. Izrael hibát követett el, de demokrácia. És a kivizsgálás, amiben kanadai és brit szakértők is közreműködnek, szerintem ennek eredményét kellene megvárni. Nem alkalmazhatunk jogi erőt. A parancsokok is teljesen megdöbbentek, hogy a dzsihadista milit katonák milyen erőszakhoz folyamodtak. Miért játszott össze Törökország, török, a kormány ebben a provokatív eseményben miért küldött egy ilyen hajót egy potenciális konfliktus térségbe? Itt gyakorlatilag fegyvereket is szállítottak egy olyan szervezethez, a Hamashoz, amit az EU elítél. Kérem, hogy ezt is vegyük figyelembe. Marinescu úr, egy percben. Az Európai Unió folyamatos humanitárius segélyt szállít a térségbe, Gázának, és a biztonságot mindenféleképpen tiszteletben kell tartani, Ugyanakkor viszont azt el kell kerülnünk, hogy az ilyen humanitárius segélyszállítmányokat fegyvercsempészésre is felhasználják. Izrael fontos partnere az EU-nak, és ezt a partnerséget ki is kell használnunk ahhoz, hogy megfelelően hatásos eszközöket találjunk ahhoz, hogy az EU pozitívan tudjon segíteni a térségen. Hosszú távú megoldásra kell törekednünk. Én az emberi jogokat minden körülmények között védeni hivatottnak tartom, és a Hamaszt el kell ítélni. Ami a hajóflottával történt, további példája az erőszaknak, illetve az erőszak aránytalan alkalmazásának, amikor is Izrael rendszeresen támadja a palesztinokat, a palesztin településeket. És sokan e, más irányba néznek. Én kérem Ashton asszony, hogy tegye meg minden öntől telhetőt a blokád megszüntetésére, a fal, amit mi a szégyen falának tekintünk lebontása érdekében. Természetesen a kétállami megoldást kell támogatni, és ehhez én bátorságot kívánok önnek, és ehhez sok sikert. Köszönöm szépen. Auken asszony egy percben. Európa Izrael barátja mindig is, baráti kapcsolatokat ápoltunk, ugyanakkor viszont nem úgy viselkedtünk most, mint jó barátok. Hagytuk, hogy Izrael azt tegye, amit akar, és gyakorlatilag aláássa saját hírnevét, vagy jó hitelét, kapcsolatait a szomszédokkal, és biztonságát. A parlament komoly egyetértéssel fogadott el egy állásfoglalást. Ashton asszony, ön rendelkezik a lehetőségekkel, az eszközökkel ahhoz, hogy tegyen is valamit. Ugyanis ha a dolgok így folytatódnak tovább, akkor ez Palesztina és Izrael végét is jelenti. Tehát túl kell lépnünk ezeken a halovány nyilatkozatokon. Megvan a kezünkben az eszköz, önnek is, és kérem ezt használja fel. Obermeier úr, köszönöm szépen. Nagyon sajnálatos, hogy egy ilyen megrázó eseményt, az, aminek keretében Izrael megtámadta a Gázába tartó segélyszállítmányt, gyakorlatilag más fényben veti fel a problémát. A török kormány tulajdonképpen jó szándékkal állt az akció mögött, ugyanakkor viszont teljesen embertelen és méltóságot alásó akciók valósultak meg Gázával szemben az elmúlt években. Itt azt kell elő, követelni, hogy azonnal szüntessék meg a blokádot. Izraelnek alá kell vetnie magát a nemzetközi vizsgálatnak, és nemzetközi megfigyelőket kell Gázába küldeni. Én azt kérem az elnökünktől, hogy kellő bátorsággal lépjen fel. A nyilatkozatok szépek, de hogyha nem támasztunk követelményeket, nem kötjük ezt össze szankciókkal, akkor az egésznek nincs értelme. Az két utolsó hozzászóló következik. Köszönöm szépen, Ashton asszony. Szeretnék egy dolgot még kiegészítésképpen elmondani. Több millió európai ránk figyel. Több millió állampolgár az erőteljes nyilatkozatoknál többet vár. A hajókat megtámadók nem maradhatnak büntetlenül. Ők nem kizárólag a Hamas tagjai, akik jelenleg szegénységben élnek, és a Gaza övezetben ettől a helyzettől szenvednek. El kell kerülni a radikalizálódást, hiszen sokuk számára ez az egyetlen egy lehetőség. Tisztában kell lenni azzal, hogy most elérkezett annak az ideje, hogy ebből az állásfoglalásból valóban gyakorlati fellépés legyen. Derek úr. A hajók brutális megtámadása az izraeliek részéről mindenféleképpen arra kell, hogy késztessen minket, hogy együttérzésünkről támogassuk az áldozatok családjait, illetve elítéljük Izrael fellépését nemzetközi vizeken. Izrael ugyanis ez az izraeli fellépés tovább súlyosbítja a helyzetet és a feszültséget a térségben. Megint csak erő politikával lépett fel Izrael. Mamara által küldött hajó is eh, rávilágít arra, hogy eh, mennyire oda kell figyelnünk a segélyszállítmányunkra, mindenféleképpen nemzetközi kivizsgálást kell eh, lefolytatni, és remélem, hogy az izraeli hatóság elfogadja azt, hogy magas szinten vegyenek részt nemzetközi képviselők ebben a vizsgálatban. És végezetül Eston asszony még lezárásképpen szót kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is számomra teljesen világosá vált a vitát hallgatva, hogy mennyire fontos, hogy egy hiteles vizsgálatra sor kerüljön. Különböző információk alapján esetleg más nézetet alkothatunk. Azonban számomra egy világos. Kilencen estek áldozatul, kilenc család számára ez igen komoly csapást jelent, és ezt mindenféleképpen figyelembe kell vennünk. Meg kell majd látnunk, hogy a, vizsgálnunk, hogy a javaslatok mit eredményeznek. Itt több képviselő azt kérte, hogy maradjunk kapcsolatban az összes fontos féllel. Meg kell mondanom, hogy én Törökországgal az első naptól kezdve kapcsolatban voltam Izraellel, az izraeli külügyminiszterrel, tegnap tárgyaltam, eh, Abbas eh, elnök úrral is tegnap beszéltem, és a külügyminiszter pénteken látogat majd Brüsszelbe hétvégén, Clinton külügyminiszter asszonyal közösen a kvartett további tagjaival is tartom a kapcsolatot, Blair úrral szinte naponta beszélek, aki állandóan oda-vissza útban van Izrael és Európa között, illetve folyamatos kapcsolatban vagyok a tagállamok külügyminisztereivel is. Hétfőn a külügyminiszteri csúcson is hosszasan foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Nagyon fontos most, hogy hogyan lépünk tovább. Ezen kívül szeretném megemlíteni az emögött húzódó politika jelentőségét. Már korábban próbáltam említeni, hogy arra kell törekednünk, hogy Izrael és Palesztina békésen éljen egymás mellett. Mindent meg kell tennünk Gilad Shalit szabadon bocsátásáért is. Ugyanakkor az is világos számára, számomra, miután Gázában jártam több képviselőhez hasonlóan, a béke és a biztonság a térségben attól függ, hogy a palesztinok normális életet tudjanak folytatni, fent tudják tartani magukat gazdaságilag az oktatás terén, és lehetőségük legyen minden normál emberhez hasonlóan az utazásra. A lakosság 80%-a a nemzetközi élelmiszersegélyekre van utalva. A gyermekek zöme nem jár iskolába, a felnőttek zöme nem dolgozik. Amikor én civil szervezetekkel vagy vállalatokkal, humanitárius szervezetekkel találkoztam, ők számtalanszor elmondták, hogy mire tartanak igényt. Én teljesen biztos vagyok benne, hogy a térség biztonsága és Izrael biztonsága is attól függ, hogy most hogyan lépünk tovább. Tehát az én munkámat, remélem, hogy önök is egyetértenek ebben, arra irányítom, hogy mi az, amit a gyakorlatban meg tudunk tenni. Természetesen tárgyalni is kell, de cselekedni is kell, és elő kell segítenünk azt, hogy a tiltólistát a jelenleg 112 termékre csak olyan termékekre csökkentsük, amelyeknek a szállítását egyértelműen kizárjuk. Nagyon fontos ez, különös tekintettel arra, hogy mennyi élelmiszert nem engednek be. Például virá, virá, vagy lisztet beengednek, de tésztá, tésztaféléket nem, és sorolhatnám és ez rendkívül megváltoztatná az emberek mindennapi életét, hogyha ezen a listán változtatnánk. Az elmúlt időkben azt is tanulmányoztuk, hogy a térképek alapján, hogy a határátkelést hogyan lehet elősegíteni. Én az illetékesekkel, a misszió tagjaival tárgyaltam, a kársalom vagy Kárné megvizsgálva további lehetőségek is vannak aki ezt a kérdést tanulmányozta, nyilván tudja, hogy Kárnizon keresztül könnyebb az áruszállítás. Tehát más szóval mi azon igyekszünk, hogy konkrét javaslatokkal álljunk elő, és komoly lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a határ átkelőhelyek megnyíljanak, ezzel elősegítve az áruszállítást, és megkönnyítve az emberek mindennapi életét. És mindennek hátterében hangsúlyoznunk kell, hogy Mitchell szenátor által vezetett közeledési tárgyalásokat is elő kell segíteni, folytatni kell, és ezeket valós tárgyalásokká alakítani már lehet, hogy idén várhatunk konkrét eredményeket. Mindenki tisztában van arról, hogy, azzal, hogy mivel kell foglalkozni, mit, milyen problémákat kezelni. Én Gázában járva meg vagyok győződve arról, hogy rendkívül fontos, hogy most lépjünk. És amíg a világ figyelme a helyzetre fordul, most ragadhatjuk, ragadhatjuk meg a lehetőséget arra, hogy könnyítsünk a gázai helyzeten mert egyébként ebből mindenki csak vesztesként kerülhet ki, hanem a hosszú távú béke megteremtésén dolgoznak. Biztosítani kell, hogy a gyermekeiket békében nevelhessék fel, és élhe, élvezhessék a mindennapi élet, életüket. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Megkaptam az indítványokat, ezzel a vitát lezárjuk. Holnap 12 órakor kerül sor a szavazásra. Főbiztos asszony, azt hiszem, hogy 19 óráig itt lehet, ha időre van szüksége, nincs, akkor rátérhetünk a következő vitára. Martínez, Martínez kollega veszi át az elnöklési feladatot röviden megszakítjuk így a munkát.